Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer Tisztelt kollégák, kezdjük el a munkát. Pardon pour ce petit retard. Elnézést a késésért. Nem a szokásos teremben ülünk össze, és kicsit nehezen lehet ide jutni ebbe az épületbe. És az ülésünk sem igazán a megszokott, hiszen csak félnapos lesz ez az ülés, egy olyan héten, amely rendesen a munka, ö, frakció üléseknek van szentelve, és ezért ezzel lehet magyarázni, hogy a szocialisták nagy része nem tudott eljönni. Természetesen ezért minél többet szavazni fogunk ma, kihasználjuk az alkalmat. De hát attól függetlenül ezért ez kellemetlen helyzet, mind politikai, mind pedig a személyes életünk megszervezése szempontjából is. Úgyhogy a koordinátorok ülésén majd beszélünk arról, hogy megpróbáljuk elérni, hogy jövőre a munkaprogramban ne legyenek ilyen helyzetek. Hiszen ezek persze a szavazásokat sem igazán segítik elő. És a munkánk hatékonyságát sem. Mint láthatták a napirendből, hogyha senkinek nincsen erre vonatkozóan megjegyzése, elmondanám, hogy Alfonszi kollégánk elnökölt egy másik szakbizottságban egy ülést, és azt kérte, hogy a hetes pontot halasszuk el. Elnézést, a hatos és a hetes pontokat. Ezek jegyzőkönyvekre vonatkoznak halászati területen, amelyekkel kapcsolatban eszmecserét terveztünk, de szavazást nem. Tehát a hatos és a hetes pontokat később fogjuk majd megvitatni. Ha nincsen más megjegyzés, akkor a napirendet elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei a Kobű News-ra vonatkoznak, vagyis abban megtalálhatóak, úgyhogy erre most nem fogok visszatérni. Különösen ami a monitoring grupot illeti a költségvetés 1 és A és B kategóriáira április 20-án lesz. Mindenki tudja, hogy mik ezek. James Ellis. Nagyon jól tudjuk, hogy mik ezek a monitoring grupok, de ahelyett, hogy mindenki egyenként el megnézni ezeket, jó lenne, hogyha a határidőket valami átlátható módon feltüntetnék, hiszen azok, akik elmennek oda, el, szeretnének oda menni, azoknak könnyebb lenne így átlátni, és megfelelő időt szentelni ezen fontos munkának. Rendben, teljesen jogos ez a kérés. Tájékoztatom önöket, hogy a Költségvetési Szakbizottság ma délelőtti ülése után koordinátori ülés lesz, amely során azt fogom javasolni a koordinátoroknak, hogy az összes ülést tervezzük meg előre, és hogyha ezt elfogadták, onnantól természetesen tájékoztatjuk majd az összes tagot, ahogy azt James Ellis is kérte. Nos, interneten is hallható az ülés a webstreaming segítségével. és a különböző internetes források is megtalálhatóak a 2010-es költségvetés végrehajtására vonatkozóan a, a, ebben a hírlapban. Ami a hármast illeti a március harmadikai ülés jegyzőkönyvének az elfogadását, hogyha az ülésünk végéig nincsen erre vonatkozóan megjegyzés, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Nos, um, a napirend sorrendjét követve Inge Gressle kért tőlem valamit, látom, igen, megérkezett. Annyira elkápráztatott, hogy nem is láttam, hogy itt van. És Helga Trüppel, kérték, hogy gyorsan vegyük át az őket érintő pontot, mert utána más ülésekre kell elmenniük, tehát az 5-ös és a 14-es pontokkal kezdenénk, és utána térünk vissza a 4-esre. És betartjuk a határidőket természetesen. Inge összefoglalja, mint minden ülésen, a tárgyalásokat a pénzügyi ülésekről. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, van egy jó hír és egy rossz hír. A jó hír az, hogy a jelentés elkészült, kb. 130 módosítóval. Amint a titkárság a módosítókat összegyűjtötte, ezeket továbbítjuk a munkacsoportnak és a szakbizottságnak. A jelentés angolul készült, néhány kevés módosítót Holmeier asszony készített németül, ez azt jelenti, hogy a jelentés gyakorlatilag azonnal olvasható, és az összes kérdés iránt érdeklődő kollégát arra kérném, hogy vegye tudomásul a jelentést. Azért írtuk angolul, hogy mielőbb megkezdhessük az eszmecserét. A jövő héten újra ülésezik a munkacsoport, ahol aztán cikről, cikrőre, módosítóról, módosítóra térve átnézzük az egész jelentést és a módosítókat. Azt hiszem, hogy a koordinátorok kérésére összeállított ütemterv továbbra is tartható. Ezért nem is értem a regi szakbizottságtól érkezett levelet, ahol arról arra panaszkodnak, hogy egyszerűen még nincs elég információ. Szeretnék utalni arra, hogy a jelentés tevő a regiben a munkacsoportunk tagja, tehát hozzáfér az összes dokumentumhoz. Frakció szinten egyébként egy másik munkacsoportban is közösen vezetünk, egy munkacsoportot, ahol már többször szóba jött ez a jelentést. Tehát mindig nagyon fontos kérdés, mikor kezdjük a munkát, ezért kérnék mindenkit, hogy mielőbb kezdjük meg. A Költségvetési Szakbizottság készítette egy honlapot is, ahol az összes dokumentum elérhető. Mindig elküldtük az összes dokumentumot, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag hónapok óta hozzáférhető minden. Ezért úgy hiszem, hogy április során bemutathatjuk a jelentést. Azt hiszem, nagyon átláthatóan dolgozunk mindemellett, hiszen szeretném, hogy minél többen részt vegyenek a munkában. Ne mondjátok el senkinek, de irigykedem a tanácsra, hiszen ott 27-en ülnek az asztalnál, és a soros elnökségnek mindig van kihez fordulnia, és mindig előre tud lépni a különböző ügyekben. A soros elnökség ezen a héten megteszi a javaslatait, tehát a tanács gyakorlatilag elkészült a munkájával, megkaptuk a tanács javaslatát, néhány dolgot már megpróbáltunk integrálni is a jelentésbe ebből, de én azt mondanám, hogy ne integráljunk túl sokat ebből a mi jelentésünkbe, hiszen ezzel a saját tárgyalási pozíciókat gyengítenénk. Egy pár dologról azért tárgyalnia kell velünk, és mi is szeretnénk dolgokat elérni, sőt, nem, ez nem, nem is keveset. Ez a jó hír. A rossz hír most valóban neki kell látni a munkának, nagyon sok szöveget kell elolvasni. Még egyszer szeretném elmondani, ez egy nagyon komplex, összetett munka, és nagyon nehéz is, hiszen a szöveg instabil, úgymond, és a nagyon fontos részek, ahol például a PPP-ről van szó, és egyebekről, itt változott, változott a szöveg Szeretnék még egy fontos dologról beszélni a parlament számára. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. A jelentésünkben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a parlament jogainak megóvására, védelmére. Azt hiszem nagyon fontos, hogy erről gondoskodjunk, hiszen nyilvánvalóan mások nem állnak ki a mi jogainkért. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus jogalapja 290. cikk a szerződésben, amelyben benne áll, hogy a bizottságnak á, bizottságnak átruházhatók a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bizonyos esetekben. Tehát a szerződésben ez benne áll, és benne áll az is, hogy a célok, a tartalom és az időtartam is meghatározandó. Tehát az időbeni hatály is, és mindez a költségvetési költségvetésben is szerepel kötelezően. Ez azt jelenti, hogy a parlament és a tanács esetében a felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor léphet hatályba, hogyha a parlament egy bizonyos időkereten belül nem emel szót ellene. Készítettünk már egy saját kezdeményezésű jelentést a felhatalmazásra alapuló jogi aktusokról, ez a szájár jelentés, amely bizonyos módon értelmezi a szerződést. A jogi szolgálat foglalkozott ezzel az értelmezéssel. A szájár jelentés azt mondja, hogy a lehető legpontosabban meg kell határozni a delegált, delegált hatásköröket. 590 szavazatos többséggel fogadták el a szájár jelentést, és ez azt mondja, hogy a visszavonás, visszalépés példaértékű. Ez precedens értékű. Ez az a pont, amelyről beszélnünk kell, Kérdés, milyen messzire akarunk menni? A jogi szolgálatot egyébként nem kérdezték meg ebben az ügyben, tehát kérdés, milyen messzire akarunk elmenni. Mi azt javasoljuk, hogy a szerződéshez ragaszkodjunk, de mindkét esetre vonatkozóan megfogalmaztunk módosítót, tehát hogy tovább megyünk, de arra vonatkozóan is, hogy a szerződéshez ragaszkodunk, illetve megmaradunk annak rendelkezéseinél. A 199. cikk vonatkozik erre a költségvetési szabályzat vonatkozásában egyébként. Azonban, hogyha nem határozzuk meg a célokat, a hatályt és az időkeretet, illetve a tartalmat, akkor gyakorlatilag a szerződést megszegjük. 30-40 olyan cikk van, ahol a bizottság szeretne végrehajtási rendelkezéseket látni. Mi csak felsoroltuk a cikkeket, és gyakorlatilag nem határoztuk meg, hogy felhatalmazás révén a bizottság meddig mehet el. Ezt még meg kell tennünk, és örülnék a különböző ötleteknek. 12 cikket nem vettünk át a bizottság listájából, hiszen itt már az alapszövegben gyakorlatilag megfogalmaztuk az erre vonatkozó intézkedéseket. Ez vonatkozik például a bizottság végrehajtási jogokra vonatkozó delegációjára, a végrehajtási jogokra vonatkozik a degresszivitás elvére, és a különböző pénzeszközökre, valamint a költségvetési szabályok felülvizsgálatára. Aztán beszélnünk kell arra, arról, hogy a bizottság a felhatalmazással meddig élhet. Ez a 202-es cikk. Mi nem adunk korlátlan felhatalmazást időben. A két jogi aktust összehangoljuk egymással. Erre vonatkozóan egy módosítót készítettünk el. A 203-as cikk a felhatalmazás visszavonására vonatkozik. Ez a titkárság ötlete volt, hogy ne csak az egész felhatalmazás, hogy ne csak az egész felhatalmazást lehessen visszavonni, hanem részenként is vissza lehessen azt vonni, így leegyszerűsödhet a folyamat. Aztán a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásának kérdésében szintén a szerződés szövegét, megfogalmazását használtuk fel, tehát elfogadás vagy ellentmondás. Itt a Szájer úr az elfogadás szót javasolja, a szerződés ellentmondásról beszél, itt is megint arról van szó, hogy milyen messzire tudunk menni. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, mindig más-más a, a, ugye a legfontosabb téma. Ma a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat emeltem ki, legközelebb majd egy másik témáját, kérdését emelem ki ennek a témakörnek. Köszönöm. Merci, mon cher. Köszönöm, kedves előadóasszony. Láthatjuk, hogy mennyire összetett különösen ez a fejezet. Thank you. Um, chair, uh, I'm the leader of a very small... Egy nagyon kis frakció vezetője vagyok ma. Remélem, hogy nem lesz túl sok nehéz szavazás. A frakciónk éppen Aténban van, én tegnap este visszajöttem, tehát nem bolykottáljuk itt a Költségvetési Bizottságot, nem erről van szó. Éppen ezért részletekre nem tudok kitérni Ingeborg Gressle jelentésével kapcsolatban. A, nincs jelen a frakciónkban ennek a témának a felelőse, még nyilván fogunk erről majd beszélni. Csak egy általános észrevételt tennék az elhangzottakkal kapcsolatban. A eh, parlament eh, előjogai, persze ezeket a parlament jogai, ezeket meg kell védenünk. De emlékezzünk arra is, hogy a parlament egy politikai szervezet, és a mi jogosítványaink elsősorban politikaiak. Mi nem vagyunk végrehajtó szervezet, vagy adminisztratív szervezet, nekünk egy egyensúlyt kell megteremtenünk hogyha túlzottan belemegyünk a részletekbe, akkor azt hiszem a szakpolitikák megvalósítása még nehezebbé válik. És nem csak a bizottság számára, hanem a magunk számára is. Túlterheljük magunkat a részletekkel, transferekkel, információkkal, és nem hiszem, hogy képviselőként három asszisztens ennyi munkához elég lenne, akkor még több asszisztensre lenne szükségünk. Tehát kerüljük el ennek a kockázatát, hogy elveszünk a részletekbe, a mikromanagementbe, ehelyett koncentráljunk az igazi politikai kérdésekre. Nézzük meg, hogy hogyan lehet hatékonyan, rugalmasan eljárni, kerüljük el a szükségtelen késedelmeket és rugalmatlanságokat. Persze, egyetértek, itt van nehézség, de nekünk egyensúlyt kell teremtenünk, mert hogyha csak a parlament jogaira koncentrálunk minden részletkérdéssel kapcsolatban, akkor szerintem olyan helyzetbe kerülünk, hogy elveszítjük már, a, nem tudjuk megítélni, hogy mi az igazi fontos dolog. Tehát próbáljunk meg egyesült teremteni. Itt nem csak a parlament jogairól van szó, hanem arról, hogy a parlament politikai testületként milyen szerepet játszon, és hogyan tudjunk egy olyan rendszert létrehozni, ami hatékonyan megvalósítja az ő szakpolitikákat. Köszönöm, Gören. Aglund úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Annak ellenére, hogy az én frakcióm nem Aténban van, azért mi is nagyon kevesen vagyunk itt jelen, nek több oka is van. Mondjuk hideg van, ez is egy ok. Ingének a következőt szeretném mondani. A belső megbeszélésen ő is jelen volt, amikor a sedokkal tárgyaltunk, és amit ő elmondott, az nagyon is majdnem ugyanaz volt, mint amit Jörán mondott el az előbb. Ő is nagyon hasonló dolgokat mondott, mint Jörán, nagyon azonos irányban gondolkozunk, tehát szerintünk is megfelelő egyensúlyt kell teremteni a politikai felelősség és a mikromanagement között. Szerintem meg tudjuk találni ezt az egyensúlyt, és ez az általános megközelítésünk is. Ha részletek túl, elveszünk a részletekbe, akkor talán felborul az egyensúly. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más nem kért szót? Két megjegyzés. részt valóban szeretném hangsúlyozni, ami elhangzott Göran és Áglund úr részéről. Igen, oda kell figyelnünk arra, hogy a parlament megmaradjon a politikai szerepében, és ne ö, lépjen át a gazdálkodás területére, hát pontosan erre jók a felhatalmazáson alapuló aktusok. A parlament nem jó, hogyha túlságosan részletesen bele akar folyni a gazdálkodásba, a kezelésbe, legyen az a szolidaritási alap végrehajtása, majd ma lesz erről egy szavazás, hiszen minden egyes alkalommal költségvetési módosítást ír ez elő, hogyha a szolidaritási alaphoz nyúlunk, a másik eljárás pedig mondjuk csak egy átutalást ír elő, például a globalizációs igazítási alap kapcsán. Tehát itt minden egyes esetben csak kevés ilyen eset várható évente, de hogyha minden egyes eljárásnál van ilyen, akkor az azt jelenti, hogy nem folytathatjuk a mostani eljárással, mert ebben az esetben kötelező lenne a parlamentet mindig megkeresni, ezzel csak csúszna a végrehajtás, és a parlament politikai szerepe pedig redukálódik arra, hogy az Európai Bizottság javaslatát nagyjából megszavazzuk. Tehát ez az elképzelés, hogy egyszerűsítsünk a dolgokon, és ne keveredjenek a szerepek, mindenképpen ez kell, hogy a mi álláspontunk alapját képezze a pénzügyi kérdésekben is. Második megjegyzésem. Ami a határidőket illeti, erről még beszélni kellene a koordinátorokkal. A Regi bizottság elnökétől kaptam egy levelet, aki további határidőt kér arra, hogy megfogalmazhassa a véleményét. És mivel sok mindent tudunk elmondani erről a témáról, hiszen tudjuk, hogy milyen fontosak a kohéziós és strukturális alapok, az Európai Uniós pénzek kezelése szempontjából. Megnézzük majd ezt a koordinátorokkal, és természetesen ingével is, hogy hogyan tudjuk a mi ütemtervünket kiigazítani. Egy ennyire kényes kérdésben, ahogy azt Inge is mondta, egyelőre leginkább angol nyelvű módosítók alapján dolgozunk, de aztán fokozatosan ahogy az eljárás során egyre inkább a döntéshozatali fázisba érünk, figyelembe kell majd vennünk a sok nyelvűség előírásait is természetesen. Inge, szeretnél hozzászólni? Ja, vielen Dank für die Kommentare. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Jören, kedves Sárfmond, ugyanazok a céljaink. Egy politikai dokumentumról is beszélünk, de azért a költségvetési rendelet az igazgatás céljait is szolgálja. Az én célom az volt, hogy jobban belelássunk abba, hogy hogyan költik el az EU pénzeket. Beszámolási kötelezettséget nagyon intenzíven vizsgáltam, és intenzíven foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy a bizottság maga hogyan ö, tud még áttekintést megőrizni mindenről, hogyha mindent kiszervez gyakorlatilag maga alól. Tulajdonképpen mi vagyunk a felügyelő bizottság, és túl messze vagyunk a mindentől, már nincs rátekintésünk a dolgokra. Hogyha például a magánbankok szabályozásáról beszélünk, hogyha adófizetők pénzéről van szó, akkor az állami bankok egyfajta közhasznú szerepet is betöltenek, ami, és ilyen kérdésekkel nekünk mindenképpen foglalkoznunk kell. A bizottság most elég konkrét javaslatokat tett, például az ilyen régi vitakérdéseket a kutatási alappal kapcsolatban próbál megoldani, a személyi költségek elszámolása hogyan történjen. Ugye ezekkel részletesen foglalkoztunk, és azt mondtuk, hogy a tagállamok számításaival kapcsolatban bizonyos kritériumoknak teljesülni kell gondoskodunk kell arról, hogy legyen jogbiztonság, és hát a bizottságnál sincs teljes egyetértés, ezt is hadd említsem meg, ott is eltérő érdekeket követnek a különböző főigazgatóságok. Én azt szeretném, hogyha egy olyan rendszer alakulna ki, ahol a fő kérdés az, hogyan van rátekintésünk arra, hogy mi történik az EU pénzekkel, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy a politikai célok teljesültek-e. Benyújtottam olyan módosító indítvány például, ahol azt szögezem le, hogy a végrehajtás mindig attól függ, hogy van egy alapjogi al- aktus, és aztán a szakosodott szakbizottságok írják be a saját szempontjaikat az alapjogi aktusokba. Amikor például közvetlen pénzügyi támogatásokról van szó vállalatoknak, hogyha itt ezt nem akarjuk módosítani, akkor olyan finanszírozási formák alakulnak ki, amikor a hátsó ajtón történik sok minden, és amit mi nem látunk. Konkrétan szeretnénk belelátni a dolgokba. A bizottság panaszkodott arról, hogy itt most egy ilyen kócsekket adunk ezzel a költségvetési rendelettel. Hát meg kell fontolnunk, hogy milyen biztosítékokat építünk be ebbe. Erre, ez volt a törekvésünk, néhány ilyen biztosítékot beleírni a szövegbe. Aztán van ilyen technikai apró munka, közé megállapodás, azután az idegenes 12 dekkel kapcsolatos technikai kérdések, ezt nem tudjuk megspórolni magunknak, ezt az apró munkát itt más dokumentumokat is meg kell vizsgálnunk, de megpróbáltuk a politikai érdekeket követni, és javítani a transzparenciát, azon dokumentumok tekintetében, amelyekből dolgozunk, amikor a költségvetéseket összeállítjuk. Persze itt még lehet sok mindent javítani, erre törekszünk. A legnagyobb vitatott kérdés a shared management kapcsán, a megosztott irányítás kapcsán az 56. cikk eh, szól erről, és ezt még nem tudjuk teljesen eh, részleteiben eh, követni. Tehát itt a legnagyobb gond az, hogy nehogy néhány banalitás miatt nagy káosz alakuljon ki a megosztott irányítás kapcsán ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Én csak azt akarom, hogy tudjuk mindig azt, hogy mi történik az EU pénzekkel, és erről el tudjunk számolni a választópolgáraink felé bármikor nyugodjanak, nyugodtan forduljanak hozzám kérdésekkel, ilyen nappal készen állok arra, hogy dolgokat elmagyarázzak, vagy kérdésekre válaszoljak, de el kell, hogy mondom, hogy eddig még senki nem élt ezzel a lehetőséggel, nem fordultak hozzám. Kérem, hogy most tényleg foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ne csak ilyen halott érvekkel álljunk elő, nekem sincs persze nagy kedvem itt a apró cseprő mikro menedzsment dolgokban nagyon elmélyedni, de ebben a formában nagyon sok kár érhet minket, nem gondoltak ránk, és a bizottság megpróbálta a pénzekért viselt felelősséget elhárítani magától, és most a mi célunk az, hogy ez a pénzügyi felelősség ez mindig egyértelmű legyen. Merci, Inge. Rendben, köszönöm, Inge. Akkor Ingét elengedhetjük, mert más feladat vár rá. És ahogy már mondtam, akkor minden egyes ülésen majd meghallgatjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Javasolnám, hogy térjünk most át a 11-es napirendi pontra, tehát kivételesen most Ahogy azt Helga kérte, ő is szeretne gyorsan elmenni, tehát most erre áttérünk az átcsoportosítási kérelmekre. Köszönöm, Alain. Igen. Ma Budapestre kell mennem, és ezért korán el kell mennem. Köszönöm, hogy most elővettük ezt a pontot. Van egy átcsoportási kérelem, mégpedig arra vonatkozóan, hogy módosítsuk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottságában néhány létszám tervet, az EGSB költségvetési megtakarításokra törekszik az első esetben, a második kérelemben pedig <clears throat> költségvetési semlegesség megvalósulna. Én azt ajánlom, hogy fogadjuk el a kérelmeket. Les, les deux en même temps. A kettőt egyszerre? Igen, nincs kifogás. Szerintem most a kollégáktól függ, hogy ők is így látják ezt. Tész. Rendben, tehát Helga előadta a kérelmét, ez elég egyszerű. Akkor együtt szavazunk. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Ketten. Tartózkodás? Nincs tartózkodás, akkor a két kérelmet elfogadtuk. Köszönjük Helgának, aki szintén elmehet Budapestre. Avec nos meilleurs vœux. És sok sikert kívánunk neki. Nos, akkor visszatérhetünk a napirend rendes menetéhez. Négyes pont. 2012-es költségvetés előkészítése. Tegnap volt egy trialógus ülésünk, Megadom a szót Francesca Balzaninak. Ő mutatta be a trialóguson a parlament által elfogadott irányokat. Francesca. Grazie, Presidente. Ieri si è tenuto il trilogo... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, tegnap kerül sor a trilógusra, a 2012-es év költségvetésének előkészítésére vonatkozóan. Itt egyenlőre még nincs szó számokról, ezért viszonylag egyszerűek az eszmecserék, a tárgyalások, a költségvetési prioritásokról. Irány mutatásokat fogadtunk el, ezek mindenek előtt az Európa 2020 stratégiára vonatkoztak. Ezzel tulajdonképpen a 2012-es költségvetés középpontjában, és természetesen szeretnénk együttműködni a tanácssal és a bizottsággal ebben a kérdésben, hiszen semmi értelme Európát közép és hosszú távon újra feléleszteni, lendületet adni neki, hogyha mi nem járulunk konstruktívan hozzá ehhez. Egy jó költségvetés kialakítása válságidőkben természetesen nem jelenti azt, hogy kedvünk szerint felfelé vagy lefelé toljuk el a volumeneket, matematikai megfontolások alapján időszakban egy olyan költségvetésre van szükség, amely alapvető tartalmi kérdésekre összpontosít, és ez azt követeli meg, hogy elgondolkozzunk azon, hogy a, a kifizetési előirányzatokat hol növeljük meg, emeljük meg. Ezek mindenek előtt azok a területek kell, hogy legyenek, ahol a közösség jövőjéről van szó. Itt befektetésekre van szükség, és ennek megfelelő döntéseket kell hozni. Ami ami az átvitt összegeket illeti az előző évből, ennek kapcsán talán el kellene gondolkodni azon, hogy talán horizontálisan, rugalmasan kezelhetjük-e ezeket az összegeket. Egyelőre még nem tudtunk a részletekről beszélni, de úgy gondolom, hogy a tárgyalások hangulata viszonylag pozitív volt. Mindenek előtt, ami az Európa 2020 keretében történő befektetésekhez való hajlandóságot illeti, azt hiszem ez a megfelelő reakció a válsághelyzetre, és a magyar elnökség alapvetően egyetértett azzal, hogy 2012-re vonatkozom, valóban egy erős költségvetésre van szükség. Március vége van. Emlékeztetnék még egyszer arra, hogy a, ebben a kezdeti fázisban, kezdeti szakaszban mindenek előtt bizonyos projektekre összpontosítunk. Június 3-áig egy provizórikus áttekintést kellene készítenünk az Európai Bizottság előnybe részesített projektjeiről, és akkor tudnunk kell azt, hogy melyek azok a kísérleti projektek, amelyek az első szakaszban sikeresek voltak, melyek azok, amelyek kevésbé, és akkor el tudunk gondolkodni azon, hogy a 2012-es költségvetésen belül milyen szerepet szeretnénk tulajdonítani ezen kísérleti projekteknek, nagyon kicsi a mozgásterünk, ahogyan mondtam, ezért valóban azokra a projektekre kellene koncentrálnunk, amelyek sikerre adnak reményt. Köszönöm. Köszönöm. a Kiegészíteném, amit Francesca olyan kiválóan előadott. Szeretném elmondani, hogy a triológus, ami a 2012-es költségvetési tervezetet illeti, mint mindig az év ebben a szakaszában nem egy igazi eszmecsere volt, hanem itt két végül is egyoldalú szöveg hangzott el. A tanács elmagyarázta, hogy miért kell a lehető legszigorúbb költségvetést meghatározni, Francesca pedig elmondta a parlament álláspontját az általános iránymutatások szintjén, ahogy azt el is mondta. Pozitívnak értékelhetjük, ahogy ezt Francesca is mondta, hogy a tárgyalóasztal két vagy inkább három oldalán a bizottságnál is fontos, hogy a 2020 legyen a legfontosabb referencia. Ez azért egy, ö, megkönnyíti majd a megállapodást a pozitív és a negatív prioritásokról. Ami viszont zavaró, az az, hogy egy ilyen jellegű trialógusban a tárgyalófelek, konkrétan most a magyar elnökség kezét köti, hogy miről döntenek és hogyan döntenek a tanács titkárságában a köztisztviselők. És én ezt megmondtam a magyar elnökség képviselőinek és a titkárság képviselőinek. Úgyhogy állandóan bigfa nyelven beszélgetünk, akár írásban is történhetne ez az egyeztetés és eléggé meglepett és személyesen megbotránkoztatott az a tény, hogy semmilyen megjegyzés nem hangzott el, azon túlmenően, hogy no comment, amikor azután, hogy én minden meggyőző erőmet latba vetettem, aminek persze megvannak a határai, és Megpróbáltam megvédeni ebben a helyzetben, ahogy ezt már korábban megtehettem minden érintett féllel személyesen korábban is, pár nappal, pár héttel korábban. Tehát megpróbáltam megvédeni azt az elképzelést, hogy egy pár évvel ezelőtt még szokásosnak tűnő gyakorlat, amelyet egy pár évvel ezelőtt már megszüntettünk, mi szerint a politikai vitát az intézmények között a költségvetéssel kapcsolatban a kötelezettségvállalási előirányzatokról, nem pedig a kifizetési előirányzatokról folytassuk. Görán mondta, hogy politikai testület vagyunk. A politikai testületek költségvetési kérdésből az iránt érdeklődtek, hogy mik a kötelezettségvállalások, hiszen a politikai döntéseket ezek tükrözik. Onnantól, hogy ezt a az előirányzatot vállaltuk, onnantól ezt ki kell fizetni. Tehát a kifizetési előirányzat csak matematikai és jogi következménye, kötelező következménye, előbb-utóbb elkerülhetetlen következménye a kötelezettségvállalásoknak. Tavaly és az elmúlt években Tavaly például a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban a kifizetésekre koncentráltunk, és ezért idén lehetetlen helyzetbe kerülünk, mert a korábbi döntések után, miután például a strukturális alapokban egyre több előirányzatot használtak fel, és ami a gazdaság élénkítési terveket illeti, amikor válság idején támogatni kellett a gazdasági fellendülést, most a kifizetések nőni fognak. Most 2011-ben és 2012-ben is. Márpedig, hogyha a jövőben is a közvéleménynek arról beszélünk, hogy a 27 tagállamban és a 28. költségvetésben is a szigorításokra kell helyezni a hangsúlyt, mert a 28. az, a közösségi költségvetés, amely példamutató, akkor teljesen abszurd ellentmondásokba fogunk kerülni. Én próbáltam ezt az elképzelést megvédeni, és ezt most nyilvánosan is megteszem, hiszen az interneten elérhető ez az ülés. És meglepett, és hát csalódott voltam, hogy az én védő beszédem semmilyen megjegyzést, reakciót nem váltott ki. Nem támogatták, nem is bírálták ezt. Teljes volt a némaság, a csend a két másik intézmény részéről. Ezt akartam elmondani, tudván azt, hogy pár perc múlva döntenünk kell, a 2011-es kifizetési előirányzatokról, és ez ékes példája lesz annak a politikai jelentmondásnak, amelyben jelenleg vagyunk. És természetesen lesz még más ilyen is. És Lewandowski biztos úr, amikor eljött a mi szakbizottságunkba, és erről beszélt, és több egyéb információs forrás alapján is várható az, hogy a 2012-es költségvetésben a bizottság jogi okokból kényszerül en azt fogja kérni, hogy a kifizetési előirányzatokat növeljük, és valószínűleg ez százalékban elég magas összeg lesz ez a növekedés, pedig hát ezek korábbi politikai döntéseknek a következményei. Többen is szót kértek. Bokros úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. A Költségvetési Bizottság plenáris ülésén szeretnék hangot adni csalódottságomnak, amiatt, hogy a kis frakció koordinátorait kizárták a tegnapi trilógusból. Hogyan tudjuk ellátni a feladatunkat, a frakciók feladatait, aminek egy része az, hogy megbízható információkkal rendelkezünk, hogyha fontos ülésekről egyszerűen kizárnak minket. Nagyon remélem, hogy utoljára fordult ez elő. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Köszönöm. Salvador Gerige. Gracias, presidente. Eh, como... Köszönöm szépen, elnök úr. olyan benyomás keletkezik eh, a néppártban, és a eh, néppárt képviselőjeként hagyj eh, reagáljak arra, amit Lamaszúr elnök úr mondott a kifizetési előirányzatok 2011, ugye erről beszélt az elnök úr, és Bazani Eh, asszony a 2012-ről szóló jelentésében is foglalkozik ezzel. A kiinduló pont nagyon nehéz. Tegnap eh, a trialógus kapcsán már eh, kezdtünk képet adni arról, hogy milyen sok a nehézség. A bizottság világossá tett említette, hogy 2012-ben és 2013-ban valószínűleg több lesz a kifizetési erőirányzat, mint 2011-ben. És 2011-ről tudjuk, hogy a tanács kifizetési előirányzatai egyáltalán nem voltak kielégítőek, nem fedezték az igényeket a több éves kötelezettségeket, például a strukturális alapokkal kapcsolatos kötelezettségeket azután itt van a szolidaritási alap, eh, amit szintén egy kicsit, amivel kicsit mostohán eh, bántunk, eh, bántak az intézmények. Kezdetől fogva el kellene kerülni azt, hogy idén, októberben, novemberben olyan helyzetbe kerüljünk, amikor megint csak a tanács egyoldalú nyilatkozatával fogunk szembesülni, amelyben a tanács azt szögezi le, hogy a kiadásokat csökkenteni kényszerül, és akkor már nem tudjuk ezt befolyásolni. Persze ott van még az intézményközi megállapodás, amelyben biztosítani kell, hogy szükség esetén lehessen új kifizetési előirányzatokat elfogadni. Persze ezt majd a tanács akkor nem tartja jónak, és hát erről se feledkezzünk meg, hogy mennyi probléma lehet. Most egyszerűen nagyon nehéz elkészíteni a költségvetési tervezetet, amelyben már kezdető fogva a kifizetési előirányzatok szintje túl alacsony. Lewandowski biztostól is azt hallottuk, hogy mondjuk járjunk el úgy, ahogyan az ITER kapcsán eljártunk. A 2010-es források elfogytak, és hogyha most 2012-ben tovább akarjuk folytatni az ITER programot, akkor valószínűleg új forrásokra lesz szükség, vagy plusz forrásokra lesz szükség. Az Európai Unió 2012-ben minden bizonyal meg kell, hogy tudjon egyezni arról, hogy mi történjen majd az ITER programmal. Felmerül az a kérdés is, hogy honnan vegyük ezeket a forrásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni a kötelezettségvállalásoknak és ami a kivizetési előnyezetokat illeti, közös stratégiára lesz szükség. Köszönöm szépen Helga, aki még itt van. Egy azzal a megjegyzéssel kezdeném, hogy egyetértek Bokros új aggájaival. Nem a legjobb eljárás az, hogyha kizárjuk a kis frakciók koordinátorait a háromoldalú egyeztetésekről. Nos, elnök úr, az ön javaslatához is szeretnék hozzászólni a kötelezettségvállalások, kifizetések kapcsán. Ez egy nagyon jó elgondolás, és nagyon sajnálom, hogy a tanács ilyen autista módon állt hozzá ehhez. Sok a politikai probléma persze, amivel szembesülnünk kell, de a bizottság belátta és le is szögezte, hogy a kötelezettségekre kell elsősorban koncentrálni a kötelezettségvállalásokra, és szerintem is ezen az úton kell tovább mennünk. Ami a szolidaritási alapot illeti, határozottan támogatom azt, hogy a tavalyi kifizetési nyilatkozathoz ragaszkodjunk, továbbra is. És hadd szóljak hozzá az iterhez. Nyilván nem lepi meg önöket, ha azt mondom, hogy mi zöldek ellenezzük az ilyen típusú beruházásokat, mert ezt kockázatos technológiának tekintjük, és igazi stressztesztekre lenne szükség. Hiszen a nukleáris hulladék kérdése a fúziós reaktor kapcsán megoldatlan és a jelenlegi helyzetben itt vannak a költségvetési problémák, ezután sok vita, sok országban zajlik vita, az én hazában is, Franciaországban is erről. Nekünk, európaiaknak eh, foglalkoznunk kell ezzel a problémával. És ezért eh, ne a bizottság irányvonalát kövessük, hogy nem csak az a feladat, hogy megtaláljuk erre a pénzt 2012-re, hanem az ezzel a technológiával kapcsolatos általános problémákról is vitatkoznunk kell. Köszönöm, Helga, ezen észrevételeket. Egyből reagálnék, mert talán mások ugyanezt majd elmondják. Ami a delegáció összetételét illeti a trialóguson. De hát ezért kicsit meglepnek ezek az észrevételek. Mi csak alkalmazzuk a koordinátorok által egyhangúan hozott 2010. február 10-i döntést, aznap úgy döntöttünk, hogy a költségvetési Szakbizottságot milyen módon fogjuk a külső fórumokon, például a trialóguson képviseltetni. De legyen ez a meghallgatások, a jelentések elosztása, aztán a külügyi szakbizottság, a belbiztonsági kérdések, a munkacsoportok, a delegációk kiküldése, mint ahogy az iter kapcsolatban Kadaresbe is küldünk ilyet, ezekre is vonatkozik. Ami a trialógust illeti, egy nagyon régi gyakorlatnak megfelelően úgy döntöttünk, hogy a delegáció, a Költségvetési Szakbizottság delegációja korlátozódik egyrészt a szakbizottság elnökére és az érintett kérdések előadóira. Stop! Ennyi. És ha egy frakció azt kéri, akkor lehetőségük van arra, hogy legyen egy képviselőjük asszisztensi köztisztviselői szinten. Tudni kell, hogy egy trialóguson csak egy szóvivő és hozzászólás lehet a parlament nevében. A másik oldalon ugyanígy egy politikus van, a tanács elnöke, a bizottság részéről pedig a biztos úr. Ennyi. A tavalyi év során végig odafigyeltem arra, és ezt idén is megteszem, hogy ahányszor tényleg politikai szempontból is fontos trialógust rendezünk, hogy más politikai képviselők is a kérdések fényében megjelenhessenek tudván, hogy Bokros úr ezzel kapcsolatban, mint hallhatta, hát teljes volt a nématár, némaság, és ezért a parlament bürójával mi előzetes egyeztetést tartottunk azért, hogy megegyezzünk a parlamenti becslésekről a 2012-es évre vonatkozóan. És azt gondolom, hogy a jövőben is ezt így tehetjük majd. Áglond úr! Chairman, at this stage I don't have that much to add. Ebben a stádiumban nem tudok ehhez túl sokat hozzátenni, elnök úr. Értem azt, amit az elnök úr felvetett, és um, örülünk annak az ígéretnek, amit uh, tett a frakció képviseletével kapcsolatban. Az ALDE frakció nagyra értékeli, hogy ön megígérte, hogy a jövőbeni trialógusokon a frakciók képviseltethetik magukat. Én személyesen még mindig úgy érzem, hogy ezt az egyensúlyt meg kell őriznünk, garantálnunk kell, legalábbis a tisztviselők szintjén. Persze egyetértek azzal a politikával, hogy a parlament nevében ne huszan beszéljenek, mert ez hibás üzenet lenne. Egy szóvivőnk van, a rapportőr, ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanakkor azonban a koordinátorok jelen lehetnek, úgyhogy nem mondanak semmit, vagy tanácsadók számára is fontos lehet, hogy tájékozódjanak. Valamikor majd talán a koordinátorok ülésén ezt a kérdést újra megvitathatnánk, mert úgy tűnik, hogy a kisebb frakcióknak ezzel van némi problémája. Egyelőre Örülök annak, hogy az elnök, amit az elnök úr tegnap megígért, ezzel elégedettek vagyunk. Merci, mon cher collègue. Göran Ferm. Köszönöm. Göran Ferm. Uh, thank you. Uh, first on... Köszönöm. Először is, ami a trialógust életé. természetesen el kell gondolkoznunk az információ áramláson is. Az elégedettek nem lehet ott mindenki, mert ez um, kezelhetetlen lenne, de talán tájékoztatást kaphatnák. Két észrevételt hagyd tegyek. Az egyik az elő, kifizetések, kötelezettségvállások kérdése. Egyetértek Helgával, aki azt mondta, hogy a prioritásuk az volt, hogy legyenek ambiciózus kötelezettségvállalások. De azért itt van egy probléma. A tanács tavaly elég nagy vonalú volt a kötelezettségvállalás, akkor gyakorlatilag elfogadta, amit a parlament javasolt, de nagyon merev volt a kifizetések kapcsolatában. Itt nem volt hajlandó a 2,91 fölé menni és emiatt egyre nőtt a szakadék a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. A tanács el akarja vágni a kapcsolatot a kettő között és visszautasítanak kifizetéseket, miközben arra koncentrálunk, hogy szakpolitikák nem tudnak megvalósulni, és forrásokat átcsoportosítanak hibás prioritások mentén, ez politikailag egy nagy káoszhoz vezet. Mondjuk azt, hogy jó, a kötelezettségvállalások a prioritásaink, de mi van a kötelezettség, olyan kötelezettségvállalással, ami nem valósul meg, ami a levegőben marad? Tehát meg kell őrizni a kapcsolatot a kötelezettség vállalások és a kifizetések között, és erre a kapcsolatra koncentráljunk, de csak azt mondjuk, hogy jó, nagyon ambiciózus kötelezettségvállalásokkal van, egyezik meg, és aztán ezek nem valósulnak meg, ezekből nem lesz semmi. Nagyon is koncentrálni kell a kapcsolatra a kifizetések és a kötelezettségvállások között. Azután itt van az ITER. Hát elég frusztráló, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor itt egyfajta jogi csata zajlik, használhatjuk a 2010-es forrásokat, vagy sem. Mi még mindig úgy gondoljuk, hogy nem, de a tanács hogy igen, de a jogi szolgálat azt mondja, hogy nem. Egy dolog számunkra teljesen világos. Miket nem érdekel az, hogy 2012-ben vagy 2011-ben találunk eh, nem elköltött pénzeket, vagy valami friss pénzt találunk 2012-re, de azt nem fogadjuk el, hogy más eh, prioritásokról a hetedik kutatási keresprogram más prioritásaiból csoportosítsunk át pénzeket az ITER-re. Nem lehet, hogy ilyen nagy összegeket itt fél milliárd eurót átcsoportosítsunk eh, az ITER-be, az ITER-re más fontos prioritási területekről. Tehát mindegy, 2010-11 vagy 12-ben hol találunk forrásokat, de ez eh, az átcsoportosítás kérdés nagyon ellentmondásos a számunkra. Ami a kötelezettségek és a kifizetések dilemmáját illeti, hagyj szóljak hozzá ehhez én is. Lehet, hogy a költségvetési rendeletben kellene ezt a kérdést tisztázni. A kifizetési előirányzatok ugyanis kötelező jellegű kiadások, és ez a különbségtétel valószínűleg jogosulatlanul szűnt meg a kötelező és nem kötelező kiadások közötti különbségtétel. Tehát, mint mondtam, ezek de facto kötelező kiadásoknak tekintendők. És a kollégának igaza van, hogyha most eh, a politikai vitában a kötelezettségvállalási előirányzatokra koncentrálunk, emögött az a megfontolás eh, húzódik meg, hogy a kifizetési előirányzatok kötelező jellegű kiadások eh, de hogyha most a tanács ezzel itt játszik, akkor lehet, hogy az egész költségvetési politika katasztrófába fog torkolni. És talán, amikor a költségvetési rendeletről vitázunk, akkor ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. A 2011-es költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások lezajlottak. Most meg kell néznünk, hogy 2012-vel kapcsolatban az Európai Bizottság tud-e valami konkrétabbat felkínálni. Helga a frakciójának a véleményét ismertette, erre utalt a 2012-es költségvetése kapcsolatban. László. Köszönöm, elnök úr. Én is először ehhez a témához szeretnék hozzászólni, hogyha a tanács a költségvetési tárgyalások során a kifizetési előirányzatok túlzott csökkentésére tesz javaslatot, akkor nekünk muszáj megvédenünk a kifizetési uh, előirányzatok... Je, je m'excuse, uh, yes? il y a certaines traductions qu'on n'entend pas. Il y a un problème technique le, le français ne marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres langues qui ne marchent pas Le français marche hmm Voilà, là ça y est, j'entends à nouveau. Lâche-le. Akkor elkezdem újra, ha a tanács a kötelezettség előirányzatokat, a, a kifizetési előirányzatokat túlságosan alacsonyra veszi, akkor az éves költségvetési vitában nekünk ezt meg kell védenünk, ha az a véleményünk, hogy működésképtelenség szintjére leveszik a kiadásokat. És hát az azt gondolom, hogy tavaly nagyjából ez volt a helyzet, és ezért a vita zömmel valóban, ahogy elnök úr mondta, nem a távlatosabb, politikailag fontosabb kötelezettségvállalásokra, hanem egy kicsit tűzoltó módjára a kifizetési előirányzatokra koncentrált. Ebben a, a helyzetben azonban nagyon sok elem van, többet említettek már a kollégák. Az érdekesség az, hogy amikor a 7 éves költségvetést megtervezzük, akkor a vita és a gondolkodás az mindig a kifizetési előirányzatokra vonatkozik elsősorban, és a megegyezésben egy egész kis rész csak a tényleges kifizetés. Ez talán rendben van, de ha az ember veszi a fáradtságot, és összeadja a 7 éves költségvetés kötelezettségvállalásainak az összegét, az mindig nagyobb lesz, vagy nagyobb volt, mint a kifizetési előirányzat. Tehát eleve be van kódolva, egy feszültség a két rendszer között. És mi történik egy adott évben, amikor megjelenik a tagállam és a kifizetési előirányzatokat teljesíteni akarja, és valahol plafon közeli állapotba jutunk, akkor transferekkel egy tűzoltó munka kezdődik a tanács részéről, tehát azt gondolom, hogy ezt a két szintet és vitát valamiképpen egyensúlyba kellene hozni, és ez a következő 7 éves a kialakítása során ez a kérdés még azt gondolom, hogy előjöhet. De az elnök úr azt mondta, hogy meglepetéssel észlelte azt, hogy a tanács nem reagált az ön nagyon is észszerű fölvetésére, hiszen ha én nem tudom, hogy most pillanatnyilag hogy állunk százalékosan, de hát többszöröse az éves költségvetéssel összevethető szintű elmaradásban vagyunk az úgynevezett rallok kapcsán, hogyha ezeket a tagállamok le akarnák hívni, akkor egy lehetetlen állapot jönne elő, mert a kifizetési korlátok itt vannak. És mi lesz, ha egy tagállam ebben az ügyben mondjuk a luxemburgi bírósághoz fordul. Ez még sose állt elő ez a helyzet, mert ezeket a tűzoltós játékokkal a bizottság mindig elkente a problémát, de csak mindig egy-egy konkrétumot kent el, és az egész rész nincs rendben. Viszont a, a, az elnök úr nagyon is fontos felvetésére, ha, ha belegondol, a tanácsnak nem volt módjában reagálni, hiszen ott a tanács képviselője nem saját magát, még csak nem is az országját képviseli, hanem a 27 tagállamot, és nem volt mandátuma egy ilyen előremutató fontos kérdésről bármit is mondani. Én azt hiszem, ez az oka annak, eh, hogy egy udvarias hallgatás volt a válasz. De ez a magyarázat, most szeretnék visszatérni a triológus összetételére először is bokros úr teljes mértékben téved nem a kis frakció koordinátorai voltak kizárva hanem az összes koordinátor ki volt zárva. az hogy történetesen a raportőr helyett eh, salvador garriga volt jelen az nem az ő koordinátorsága miatt volt döntően hanem azért mert a raportőrünk nem tudott jelen lenni és és ugyanúgy ki volt zárva a szocialista koordinátor is, a néppárti koordinátor is, az összes koordinátor. Mint ahogy a tanács részéről ki volt zárva Németország, Franciaország, Anglia. Ezt, ezért én azt hiszem, hogy az a gyakorlat, amit a múltban folytattunk, az egy jó gyakorlat, hogy egy ilyen viszonylag kis jelentőségű trialóguson az elnök vesz részt, és azok a raportőrök, akik a tárgyalandó téma kapcsán e, fontos e, posztot töltenek be. Az elnök úr nagyvonalúsága az, hogy nagyon fontos témák tárgyalása esetén kész kiegészíteni a koordinátorokkal ezt a csapatot, de ahogy ez már az ALDE részéről elhangzott, ez egy csöndes jelenlétet jelent, mert kinevetteti magát az Európai Parlament, ha három-négy hangon szólal meg. Ott csak egyet előzetesen kitárgyalt végeredményt mondhatunk, különben nem fogunk tudni érdeket érvényesíteni a tanácssal, vagy adott esetben a bizottsággal szemben. Ahhoz viszont mindig ragaszkodtak a frakciók, az összes, a úgymond kicsik és nagyok, hogy szakértői szinten jelen lehessenek. Ez az információ áramlás szempontjából fontos, mert szép dolog az, hogy a titkárság ír egy összefoglalót, és az hozzáférhető minden frakció számára, de más dolog egy vitáról a személyes benyomással rendelkezni. És minden frakciónak van olyan szakértője, aki ezt az ő számára hitelesen fogja tudni közvetíteni. Én tehát a jelenlegi gyakorlat megtartása mellett vagyok, az elnök úr nagyvonalúságát is adott esetben támogatom, akkor, hogyha az nem jelent a későbbiek számára precedenst egy állandó 7-8-9 fős delegáció jelenlétére. Thank you very much. La générosité du président. Az elnök nagy vonalúsága nem precedens értékű. Ártongol. Voorzitter, dank u wel voor de update eh, over... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a trialógushoz szeretnék hozzászólni, ami a kötelezettségvállalásokat illeti eh, kér, megkérdőjelezhetjük, hogy ezek eh, szükségesek voltak-e, vagy mindenképpen szükség lesz átcsoportosításokra a költségvetésben. Lewandowski biztos ezen a héten Hollandiában járt, ellátogatott a holland parlamentbe, és egy kicsit hát serant elmondani, hogy a parlament tiltakozott azért, hogy eh, ahelyett, hogy eh, a kiadási oldalon megtakarítanánk, növelni akarjuk eh, a költségvetést. Ezzel ellen tiltakozott a holland parlament, tehát, tehát a kiadások csökkentésére szükség van. Pardon, excusez-moi, j'attendais la traduction. Merci, euh, mon cher. Elnézést, a tolmácsolás végét láttam. Andrea Szenasszony. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Eltér az én véleményem az önő, önétől, ami a kötelezettségek és a kifizetések kérdését illeti. Majd az élet eh, eldönti, hogy mi az, amit ki tudunk fizetni, amit kifizethetünk, és akkor vállaljunk kötelezettséget. Ezt a logikát kellene követnünk. Tavaly a tanács eh, ránkényszerítette ezt az eljárást, és tulajdonképpen nem értettük meg, hogy ez fog történni. És ez különösen így van válságos időkben. Nem intelligens dolog a kötelezettségvállalásokról vitatkozni. Az embereket az érdekli, hogy mi van a zsebükben, és mit kell kifizetniük. Egy másik intellektuális ellentmondás is fellelhető, és én ezt már többször elmondtam itt is, és más szakbizottságokban is. Az EU-nak nincs költségvetési hiánya természetesen jó. Az EU-ban nincs költségvetési deficit, az EU eldönti, hogy mennyit akar költeni, és ezt követően kéri ezt a pénzt a tagállamoktól. Ez a tagállamokban nyilvánvalóan nem így van a költségvetési eljárások során. A tagállami kormányoknak kell dönteni a költségvetésről arról, hogy mennyit akarnak elkölteni, és utána keresik a forrásokat ehhez. Tehát ők ezt a pénzt meg kell, hogy találják valahol. Ami pedig a kis frakciók részvételének a kérdését illeti, e, Nos, ha erről döntés született, az nem volt demokratikus. Szerintem ezt az eljárást korrigálnunk kellene. Tavaly a kisebb frakciók közül nagyon sokan nem tudtunk részt venni a költségvetéssel kapcsolatos több tárgyaláson, és szerintem ez nem demokratikus. Ennyi. Köszönöm. Elnézést, Andrásson asszony, ez teljesen demokratikus volt. A demokrácia nem azt jelenti, hogy egyhangúan döntünk, azt jelenti, hogy a többség dönt. Rendben? És minden döntésünk átlátható demokratikus módon született. Ezzel kapcsolatban, Fernúr? Két megjegyzésem lenne Andrásson asszonynak. Először is, ami a trialógus összetételét illeti. Ha ez így ez így van a parlamentben mindenhol. Minden jogalkotási trialógusban az elnök és a raportőr képviseli a parlamentet, senki más. Ennek gyakorlati okai vannak. Azért, mert tárgyalásról van szó, nem pedig parlamenti szavazásról van szó a trialóguson, hanem egy tárgyalás van, aminek gyakorlati köt, ö, keretei vannak, és ezért ez észszerű. Tavaly volt egy probléma, mert akkoriban ez azt jelentette, hogy az összes parlamenti képviselő ugyanabból a frakcióból jött, és ez már problémás lehet, hogy csak egy frakció képviseltesse magát. De nem lehet teljes képviseletiség egy trialóguson, különben a trialógus egészen mássá válna, mint amire létrehozták. Első megjegyzés. Második megjegyzésem, Andreasson asszony azt mondta, hogy az EU dönt a költségvetésről, aztán begyűjti a pénzt. Hát ez nem így van a pénzügyi keretet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Minden évre megvannak a határok, és ezt nem lehet túllépni. Ez biztos. Különböző küszöbértékek vannak minden a saját erőforrásokra, mindenre. Tehát nem lehet csak úgy magunktól dönteni, és ezt minden tagállam ratifikálta a saját erőforrások rendszerét, és minden tagállamnak vétójoga volt, és van a 27 tagállam ezt meghatározta, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és azt mondani, hogy mi meg meghatározunk a költségvetést, és aztán begyűjtjük a pénzt. Ez nem így van. Reimer még mindig erre reagálnál? Különben James is szót kért. Akkor először James, aztán Reimer. James. Először, ami az eljárást illeti, igazad van. Nagy frakcióban voltam sokáig, most pedig egy kis frakcióban mindig úgy volt, hogy a trialógust az elnök és a raportőr képviseli, Görannak igaza van, és ezt így kell hagyni, különben minden egyes frakció minden témában szót akar kérni, és ez lehetetlen. Erre ne adjunk módot. Viszont tisztázni kell is az egyeztetési folyamattal kapcsolatban egy új eljárást vezettek be, és ott kellett dönteni arról, hogy kit akarunk meghívni az egyeztetésre, és a, akkoriban még nem volt egyértelmű, hogy ö, kik jöhetnek el, tehát jó lenne, hogyha tisztáznánk, hogy ö, mely tagok hova mehetnek el és hova nem, azért, hogy a végére a Költségvetési Szakbizottságot is tájékoztassák, hogy ö, teljes megállapodásra juthassunk mi, ez mindenképpen hasznos lenne. Ami a kifizetések és a kötelezettségvállalások kérdését illeti, ez egy állandó történet nagy kötelezettségvállalásokat vállalhatunk, de aztán nincsen rá pénz. Ez nem újdonság. A pénzügyi terv végén ez mindig előkerül, hogy nem tudjuk, hogy a pénzt honnan keresük elő. A perspektívákban foglalkozni kell ezzel, hiszen a tagállamok sem tudnak többet kifizetni, mint amennyire képesek. Köszönöm, James. Reimer. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy a politikai döntéshozattal tekintetében, ami a kötelezettségeket és a kifizetéseket illeti, nagyon fontos lenne, hogy ezt a témát részletesen megvizsgáljuk, hogy a jövőben hogyan bánunk ezzel politikai értelemben, hiszen látjuk ezt a diszkrepanciát, ezt a különbséget, amely egyre nagyobb, és végeredményben az európai költségvetés tervezhetőségét megnehezés, és a tagállamok tekintetében is így van ez. Egy bizonyos ponttól kezdve gyakorlatilag elveszítjük a hitelességünket. Aztán, ami az eljárást illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy néhány évvel ezelőtt olyan helyzet alakult ki, ahol a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások gyakorlatilag csak az elnök és a jelentéstevő vezette, és ők az egy és ugyanazon frakcióból érkeztek. Aztán válaszol erre, láthattuk, hogy a delegáció felduzzadt a trialógusokban, és a, dialó- a trialógus gyakorlatilag nem csak a koordinátorokra való tekintettel, de a jelentéstevőkre és árnyék jelentéstevőkre való tekintettel is azt jelentette, hogy gyakorlatilag a parlament részéről teljesen megtelt a terem, és ez nem volt egy fenntartható gyakorlat. Szeretnék azonban emlékeztetni arra is, hogy voltak olyan szabályozások is, amelyek a delegáció formátumát meghatározták. Konzekvenciaként aztán abban egyeztek meg, hogy szeretnék biztosítani, hogy az összes frakció az információszerzés céljából jelen lehessen, ellenőrizhesse egy bizonyos szinten azt, hogy a tárgyalások vezetői valóban arról tárgyalnak, amiről előzőleg megegyeztünk. A trilógus, trialógus esetében tehát a jelentéstevőnek és az elnöknek azt az álláspontot kell képviselnie, amit előzőleg eszmecsere folyamán meghatároztunk, amiben megállapodtunk. 10-15 évvel ezelőtt ez nem így volt. Tehát van előkészítési fázis, és van egyfajta ellenőrzés, vagy feedback is. Ezért nagyon fontos, hogy a delegáció számát valóban, delegációban résztvevők számát valóban korlátozzuk, anélkül, hogy a különböző frakciók úgy éreznék, hogy kiszorultak a folyamatból. Tudjuk, hogy a jelentéseket szétosztjuk egy bizonyos eljárásnak megfelelően, hol a kisebb, hol a nagyobb frakció képviselői kapják meg a jelentéseket, de a trialógusok folyamán nem a frakciójuk nevében tárgyalnak a résztvevők, hanem ennek a szakbizottságnak a neve, nevében. És ami a szolidaritási alapot illeti, ez is az egyik napi rendi pontunk, én lemondtam arról, hogy jelen le legyek a tárgyalásokon, hiszen a, úgy gondoltam, hogy a jelentéstevő és a, az elnök megfelelően képviseli a közös álláspontot. Köszönöm. Köszönöm, Reimer. Kedves elődöm, köszönöm ezt a figyelmeztetést. Látom, hogy ami az úgynevezett elnöki nagy lelkűséget illeti, hát ebből csak zavar támad általában. Megpróbáljuk a lehető legjobban kezelni a helyzetet legutolsó megjegyzés a kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatokról. Természetesen az a lényeg, hogy mennyi pénzt költünk el, ez a végső szó. De ha egyszer döntöttünk arról, hogy elköltünk valamit, és egy tendert aláírtunk, a munkát elvégezték, felvettünk egy köztisztviselőt, akkor azt ki kell fizetni. Most pedig a helyzet a következő. Döntöttünk arról, hogy mire költünk, a munkálatokat elvégezték, felvették az embereket, aztán a tanács azt mondja, hogy nincs pénzem. Ez abszurdum. Természetesen a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét a kifizethető összegekhez kell igazítani. De onnantól, hogy a kötelezettségvállalásról döntöttünk, onnantól kötelesek vagyunk fizetni. Ez a probléma. Ezért ebből a kettősségből ki kell lépnünk, mert ma és ma délelőtt is ezt ellenőrizhetik. Teljesen megoldhatatlan ellentmondásokban vagyunk, és ami a tanács nem reagálását illeti az én megjegyzésemre, én azt úgy értelmezem, hogy valójában ugyanez a helyzet, mint a kötelező, a, az előző években és tavaly. Velünk szemben a tanács részéről a tárgyaló félnek nincsen politikai felhatalmazása arra, hogy a parlament eszmecserét tartson. A valóság az, hogy a köztisztviselők kötik meg ezen félnek a kezét. Tehát nem politikusokkal tárgyalunk, hanem köztisztviselőkkel. Én is voltam költségvetési minisztériumi köztisztviselő, nagyra becsülöm őket, de a köztisztviselő nem vezetni akar, hanem csak a kifizetések érdeklik. És ez egy számviteli logikát követ. Mi politikusok vagyunk. Sajnos az eljárásainkban nem sikerül igazi eszmecserét folytatni és politikai tárgyalásokat folytatni, csak az eljárás legvégén, miután a tanács már szavazott. És az év első fél évében nem tudunk politikai eszmecserét tartani az erőfeszítéseink ellenére. Tisztelt kollégák, lezárom ezt az eszmecserét, ezt a politikai eszmecserét, nekünk legalább sikerült ezt lefolytatni itt a szakbizottságban. Hallhatták, hogy Francesca Balzani milyen erőfeszítéseket végez, különösen ami a kísérleti projektet és az előkészítési fellépéseket illeti. Ezzel kapcsolatban a lehető leghamarabb várja a reakciókat, be kell tartani az által elmondott határidőket. Akkor most térjünk át a következő napirendi pontra. Hatos, hetes ugrott. 9-es pont, 1 per 2011-es számú költségvetés módosítási tervezet. Nos, ez is csak példája annak a problémának, amit a kifizetési előirányzatokkal kapcsolatban elmondtam. Szidonia Jedzselyevszka sajnos nem tudott ma eljönni, komoly családi problémái vannak, és a Költségvetési Szakbizottság nevében Szeretném, hogyha minél hamarabb meggyógyulna a gyermek, aki kórházba került. Tehát az ő távollétében Salvador Garriga foglalkozik a kérdéssel, aki a trialógus eredményét fogja nekünk ismertetni, és ezek alapján pedig egy konkrét javaslattal fog élni. Salvador. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen nem könnyű a jelentéstevő nyomdokaiba lépni, különösen ebben a témában, hiszen ez egy különösen összetett kérdéskör, és természetesen különböző érdekek ütköznek egymással. Egyrészt költségvetési, költségvetés politikai érdekek, állnak az egyik oldalon a mi szakbizottságunk részéről, és aztán a másik oldalon vannak politikai megfontolások is, amelyeket figyelembe kell venni. A koordinátorok már többször is nyilatkoztak ezzel kapcsolatosan, és úgy gondoljuk, egy negatív reakció nem elfogadható, nem visz tovább bennünket, az elutasítással nem jutunk előbbre. Az elmúlt években az elutasítás mellett tettük le a voksunkat, de úgy tűnik ez most nem észszerű, nem lenne eredményre vezető, hogyha már az év legelején negatívan, negatív jelzést adnánk, hiszen ez nem lenne célra vezető. A szolidaritásról van szó, és a sürgősségről. És éppen a szolidaritás esetében fontos, hogy az Európai Tanács az közé kötelezettségeinek valóban eleget tegyen. És ennek révén elegendő forrást kellene biztosítania, hogyha körülmények úgy alakulnak, hogy erre szükség van. Hogyha egy természeti csapás sújt le ránk, akkor valamilyen módon kezelnünk kell a helyzetet, és valamilyen módon rendelkezésre kell, hogy álljanak a megfelelő források. Ami a ezeket az eseteket illeti, a bizottság azt mondta, hogy 184 millió van szükség, a tanácsban nem volt meg a többség ehhez, és ezt követően a negatív tartalékra vitték át a kérdést. Tegnap a trilógusban, trilógusban ismét szóba került ez a kérdés. Általában ott a friss források elméletét alkalmazzák, de a bizottság részéről elhangzott, hogy most valóban nincs lehetőség arra, hogy valahogyan megfordítsák az egész folyamatot. Mind a tanács, mind a bizottság azt mondta, hogy ellene van, és végül azt mondták, hogy az európai állampolgárok jövőbeni sorsáról van szó, akiket megkárosítottak a, az áradások. Itt Lengyelországról van szó, Szlovákiáról, Magyarországról, Csehországról és a Romániáról. Ezek az érintett országok. Az ő költségvetéseikben nagyon-nagyon nehéz a megfelelő források rendelkezése bocsátása, éppen ezért kértek európai segítséget, európai támogatást. hogyha a negatív tartalékokhoz ragaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy még rosszabb helyzetbe kerülünk. Ezek az áradások néhány hónappal ezelőtt történtek, múlt év elején történt ez, ha jól tudom, és ez tulajdonképpen még inkább ahhoz vezetne, hogy elhúzódjanak a dolgok, és ez nem lenne indokolható. a kettes negatív tartalék esetében ismét árvízkárosultakról van szó, 200 milliós, 200 millió eurós összeg, ez a legfelsőbb határ a 44-es cikk szerint. Ma egy részbeni megoldást vehetnénk célba, és megpróbálhatnánk friss forrásokat rendelkezésre bocsátani a probléma megoldására. Amint mondtam, a jelentéstevő asszonyt helyettesítem, és nem csak a költségvetési fegyelmet kell szem előtt tartanom, hanem azt is, hogy politikai értelemben milyen megoldás tűnik elfogadhatónak, lehetségesnek. A szavazásnál a Költségvetési Bizottságban talán pozitívan kellene hozzáállnunk a kérdést, kérdéshez, meg kellene szavaznunk a negatív tartalékot, de néhány feltétellel. Nem tudom, hogy ezen feltételeket ismerik-e, vagy értesültek-e ezekről. Itt mindenek előtt a kettes pontra gondolok a preambulum bekezdések között. A bizottságot arra szólítja fel a kettes pont, hogy a kezdeményezési jogának megfelelően annak keretein belül 2010-re vizsgálja felül a szolidaritási alapot, a 15-ös cikknek megfelelően kell eljárni annak érdekében, hogy ez a tartalék valóban rendelkezésre állhasson. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek gyakorlatilag a fennmaradó összegekhez kell nyúlnia, amelyek egyébként visszajutottak volna a tagállamokhoz. annak érdekében, hogy valahogy előteremtse ezt a 184 millió eurót. Az Európai Tanácsot is be kell vonnunk mindebbe, és talán egy kicsit elhamarakodott volt ezt a 2,9%-os felső határt meghatározni a 2012-es kifizetésekre vonatkozóan egy, vannak egyszerűen olyan események, amelyeket nem lehet előrelátni, nem lehet megjósolni, és ez esetben is ilyen eseményekről van szó. Ilyenkor esetleg a strukturális alapokhoz lehetne hozzányúlni. Kérem, támogassák a jelentéstevő módosítóit. Köszönöm. Salvador ismertetése nagyon egyértelmű volt, még ezt két-három dologgal kiegészíteném. Ezt az alkalmat kihasználtuk arra, hogy elmondjuk, én személyesen elmondjam a tanácsnak, hogy sajnálatosnak tartjuk, sőt, dühösek vagyunk amiatt, mert én ezt eléggé egyértelműen adtam elő, hogy a tanács nem tartja tiszteletben azt a vállalást, amelyet saját maga saját kezdeményezésére hozott, és amely a 2011-es költségvetés részét képezi, miszerint amennyiben a kifizetési előirányzatokból nincsen elég, és ilyen sürgősségi helyzet kialakul 2011-ben, akkor ezen előirányzatokon lehet növelni. Ez egy olyan nyilatkozat, amely eredetileg a tanács egyoldalú nyilatkozata volt, aztán csatlakozott hozzá a bizottság és a parlament is. Ez a nyilatkozat kapcsolódott ahhoz a tényhez, hogy eredetileg 2,91%-ra korlátozódott a, ö, az előirányzatok növekedése. És először, amikor 2011-ben egy ilyen probléma előáll a kifizetési előirányzatokkal, akkor a tanács onnantól kezdve ezt nem tartja tiszteletben. Nos, feltettem a tanácsnak a kérdést, hogyha ez igaz a tanács által hozott kötelezettségvállalásokra, akkor mi ezt figyelembe vesszük, és úgy gondoljuk a jövőbeni tárgyalásokkal kapcsolatban legyenek azok költségvetési, éves költségvetési tárgyalások, vagy ö, pénzügyi tervre vonatkozó tárgyalások, hogy a tanács vállalásai bizony fabatkát sem érnek. És feltettem a kérdést, hogy ha, ahogy ezt Salvador Gariga is elmondta, ez a negatív tartalék lehetőség egyszerre kiürül, ez egy 200 millió eurós keret, onnantól mit teszünk, hogyha pár nap vagy pár hét múlva megint csak ilyen előre nem látható kifizetésekre lesz szükség. A tanácsnak mi lesz az álláspontja? Erre sem kaptam semmilyen választ a tanácstól. Sokat vitáztunk már az előző üléseken erről, és három lehetséges opció van. Vagy elutasítjuk ezt, ebből aztán automatikusan egyeztetés következne. Van egy olyan opció, mi szerint nem reagálunk, és akkor hat héten belül, hogyha a parlament nem reagál, akkor a tanács határozata elfogadottnak minősül a költségvetési módosítás tekintetében, és a harmadik opció, amit az előadó javasol, az, hogy figyelembe véve a probléma természetét, tehát itt segíteni kell azon önkormányzatokon, amelyeket ez a természeti katasztrófa sújtott, és akik már hónapok óta várják ezt a pénzt. Tehát ezért azért nehéznek tűnik, hogy ne adjuk meg gyorsan a mi beleegyezésünket. Hogyha nem szavazunk, akkor 6 héttel még tovább toljuk az előirányzatok végrehajtását, amivel kapcsolatban azért nagyon nagy a konszenzus a tanácson belül is, és valószínűleg a parlamenten belül is, hogy erre szükség van, tehát hogy a stabilizációs alapra szükség van. Egyelőre a bizottság által javasolt összegről van szó, a parlament által meghatározott módon. De ahhoz, hogy azért egyértelművé tegyük, hogy nem értünk egyet a tanács álláspontjával, a szóbeli módosítóban, amit Salvador most benyújtott, azt javasolja, hogy kérjük fel az Európai Bizottságot kezdeményezési hatásköre tiszteletben tartása mellett, hogy tegye meg azt, hogy az év végére a finanszírozás megfeleljen egy fresh money-nak, tehát mobilizáljunk egy már egy újabb alapot. Mert a negatív tartalék az azt jelenti, hogy ma nincsen politikai bátorságunk egy ö, finanszírozásra, amelyet meg kell tennünk ez az eljárás mi szerint csak elhalasztjuk, későbbre toljuk ezt a 200 milliós kiadást, amit egy eseményre kiürítünk, Ebben az esetben mi azt javasoljuk az előadóval közösen, hogy a parlament már előre elmondja, hogy az év végén az lesz az álláspontja, hogy ezt nem átcsoportosítással kell finanszírozni, hanem végrehajtási többlet végre, felhasználásával. A bizottság kezdeményezési hatáskörének tiszteletben tartása mellett, tehát ez azt jelenti, hogy ezt megfelelően kell megfogalmazni, de természetesen, hogyha a bizottság ezt az elvet elfogadja, esetleg más megfogalmazásban, az már az ő saját felelőssége. Gerant Fern kért először szót. Thank you, Chair. I can be... Rövid lehetek, elnök úr, mert teljesen egyetértek az előttem szólóval a tekintetben, hogy hogy kezeljük ezt a kérdést. Fontos, hogy egységesen lépjen fel az Európai Parlament. Azért néhány észrevételt hagyd tegyek. Ez tényleg nem egy jó megoldás, mert nem transzparens, csak magunk előtt görgetjük a problémát. De az jó dolog, hogy néhány módosítónkban azért kritikusan nyilvánulunk meg, ez nagyon fontos. Nagyon csalódott vagyok amiatt, ahogyan a tanács ezt kezeli. Teljesen ellentmondásban van ez a tavalyi közös nyilatkozat szellemével. Teljesen ellen, ellentmond annak a szellemiségnek. És ez nagy kihívás jelent az intézmények közötti bizalom tekintetében, mert gyengül a bizalom. Most a dolgok halogatása, hát ez nem jó, ez Európai Uniónak ez egy nagyon látható fellépés, amikor a szolidaritási alapból árvízkárosultakat segít meg. Szerintem nincs más opció, mint az, hogy a raportőr ajánlásainak megfelelően járjunk el. Reimer Böge a 2-es, 3-as, 4-es módosított benyújtotta még mielőtt ez a megoldás megszületett. Kérdésem, hogy szükség van ezek után ezekre a módosításokra, hiszen ez a negatív tartalék előtti helyzethez kapcsolódtak még Reimer módosítai. Lehet, hogy még most is érvényesek. Ezt a kérdést azért feltenném. Bien, Reimer nous répondra. Reimer bizonyára megválaszolja majd ezt a kérdést, és amíg ezen gondolkozik, megadom a szót Lászlónak. Súrján László. Elnök úr, három lehetőséget vázolt föl, ezek közül az egyik nevezetesen, hogy utasítsuk el ezt a pénzügyi szempontból rossz megoldást, ez a költségvetési politika szempontjából jó döntés lenne, de elfogadhatatlan a parlament imázsát, a parlamentnek a lakosság előtti becsületét tenné tönkre, tehát egyetértek az előttem szólókkal, hogy ezt nem tehetjük. A másik megoldás, hogy nem reagálunk, és így hallgatólagosan érvénybe lép a tanács döntése, ez a végeredmény tekintve jó. De rossz képet ad rólunk, mert úgy tűnik, hogy egyetértünk valamivel, amivel nem értünk egyet. Tehát helyesebb az a megoldás amire itt most úgy látsz ki hogy fölesküdünk nevezetesen hogy engedjük tovább az egyes módostó indtványt úgy ahogy azt a tanácsban nagy nehézségek árán össze tudták tenni és ugyanakkor a ksérő szövegben kifejtjük a véleményünket. de ezzel kapcsolatban elnök úr engedjen meg egy általánosabb megjegyzést több olyan tétele van az európai költségvetésbennek, amelyet nem lehet előre pontosan megmondani. Ilyen a mezőgazdaság, ahol a kifizetések a piaci áraktól függenek, de ilyen a szolidaritási alap, és ilyen a globalizációs alap is, ahol az év elején nem lehet betervezni, hogy hány árvíz lesz, hány erdőtűz lesz, vagy egyéb istencsapása hasonlóképpen a globalizációs alapnál is hány cég fogja ezt igényelni helyesebben hány ország. nos a két megoldás amit a mezőgazdaságban csinálunk és amit ezen alapoknál csinálunk döntően eltér egymástól. A mezőgazdaságnál eleve odarendelünk egy összeget, legjobb tudásunk szerint nagyobb összeget, mint amire szükség lesz, legyen benne egy mozgáskör, amit aztán az év végén vagy átcsoportosítunk, vagy visszaadunk a tagállamoknak. A szolidaritási alapnál nem ezt választották elődeink, amikor ezt létrehozták és ezáltal egy folyamatos kínos vitába kényszerítik be a parlamentet és a tanácsot. Én azt javaslom, hogy próbáljuk meg a jövőre nézve ezeket az alapokat is nem csak kifizetési előirányzatokkal is ellátni. Megszabtuk, hogy egy évben csak egy milliárdot lehet erre a célra költeni. Miért nem álltjuk be ezt az egy milliárdot kifizetési előirányzatként és legfeljebb végén lehet bizonyos átalaktásokkal a pénz többletet kezelni. Mert így, hogy állandóan össze kell lopkodni a pénzt más rovatokról, méltatlan vitává alakítunk valamit, ami pedig az európai polgárok számára fontos üzenet lehetne. Merci László. Madame Andreasen. Köszönöm, Andreasen asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Értem azt, hogy egy döntést hozni, egy éve voltak már ezek az árvizek, de miért nem tudjuk megvárni a kettes költségvetés módosítási javaslatot, és ott jóvá hagyni? Itt már csak néhány hétről lenne szó, és akkor ezzel elkerülnénk a negatív tartalék felhasználását, ami mm, tulajdonképpen egy operáció. Köszönöm. Igaza van, hogy felteszi ezt a kérdést, asszonyom. Sokat vitáztunk már a legutóbbi ülésen is erről. Valóban mondhatjuk azt is, hogy már annyira késésben vagyunk, hogy akkor még pár héttel késhetünk. De már most is túlságosan le vagyunk maradva. Az elején azért voltunk késésben, mert valószínűleg az érintett országok közigazgatása volt késésben, aztán a bizottság, majd pedig a tanács, és ezért nagyon kényes helyzetbe kerültünk. Ha erre nemet mondunk, és tovább halasztjuk ezt a döntést, akkor mi leszünk a rossz fiúk. Pedig hát mi próbáltunk a kezdetektől példamutatóan eljárni. Ahogy azt az előadónk is elmondta, általában önkormányzatok állami közigazgatási szervek és állami vállalatok kártalanításáról van szó, akiknek az igen komoly károkat kellett kiavítanunk, amelyek a természeti katasztrófákból adódtak. És mivel az érintett országok költségvetése igen ö, problémás helyzetben van, mi segítjük őket, mi segítjük az adott országok országos és helyi költségvetéseit. Így működik a szolidaritási alap, hiszen leginkább az állami közigazgatást segítjük ezen alapokkal. Vertman asszony kért szót. Aztán Kozlik urat is feljegyeztem. És Reimert megkérem majd, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésre, amit Gülán Fern tett fel. Vertman asszony. Köszönöm szépen a szót elnök úr, ha jól értettem önt, akkor az érintett állampolgároknak nyilván segíteni kell, de a kérdés továbbra is az, hogy honnan jön a pénz, és az Európai Unió költségvetésében ezt hol helyezzük el. És vannak ö, bizonyos fenntartásaim, nyilvánvalóan az állampolgárokkal szemben van egy kötelezettségünk, azonban úgy gondolom mégis, hogy a megfelelő felelősséggel kell hozzányúlnunk a költségvetéshez, és a bizottságnak, a tanácsnak és nekünk együtt kell szavatolnunk azt, hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk, és aztán az egyes módosítóval kapcsolatosan a német módosító úgy fogalmaz, a bizottságot felszólítjuk, hogy megfelelően megvizsgálja a kérdést. Igen, a megfelelő vizsgálat nagyon fontos de nagyon örülnék, hogyha a kötelezettség benne lenne. A kötelezettség szó, nem tudom, hogy ez esetleg fordítási probléma-e, de úgy gondolom, hogy a felszólítás kevés, kötelezni kellene a bizottságot arra, hogy ezek a pénzek valóban eljussanak az érintettekhez. Köszönöm szépen. Je vous euh, monsieur... Köszönöm. Kozlik úr. Ďakujem pekne. Ja by som chcel veľmi podporiť to, tehát csak támogatni szeretném azt, amit ön mondott, elnök úr. Itt valóban egy nagyon erősen politikai jellegű kérdésről van szó. Van egy megoldási lehetőség, ki kell használnunk ezt a lehetőséget. Az érintett országokban a média nagyon sok információt közöl arról, hogy az Európai Parlamentben milyen vita folyik arról van szó, hogy hogyan juttatják el az eszközöket, a forrásokat az emberekhez. Már egyébként is nagyon kés, nagy késésben vagyunk, és nagyon-nagyon rossz volna, hogyha végül is az Európai Parlament imázsát rontaná ez a kérdés. Nagyon fontos a hitelesség kérdése, a bizalom kérdése. Senki sem tudja, hogy hogyan zajlanak a tárgyalások a 2012-es költségre vonatkozóan. Az érintett országokban lakosság ezzel nincs tisztában, csak azt tudják, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésre megfelelő pénzek. Köszönöm. De ez egyértelmű, ezt mondta Súrján László is. A magyar barátainkra vonatkozóan. Reimer tudnál a kérdésére válaszolni? Köszönöm szépen. Először is egyetértek mindazzal, amit Salvador elmondott a trialógus eredményeire vonatkozóan, és ezért tekintettel a jelenlegi helyzetre azt javasolnám, hogy ma szavazzuk ezt meg, ami a négy módosítót illeti a saját jelentésem re vonatkozóan, tehát a szolidaritás alap kapcsán szeretném elmondani, hogy az egyes módosító magától értetődik teljes mértékben a bizottságnak valóban az a feladata, hogy ellenőrizze és gondoskodjon ezekről a dolgokról. Ez teljesen egyértelmű, ezért nincs szükség erre a módosítóra. Ami a kettes és hármast illeti Göránnak Annyiban igaza van, hogy ezeket így meg kellene tartanunk, de négyest változtatnunk kell. A waiting council's position, ezt ki kellene venni. Azonban nagyon fontos a második részt megemlíteni, hiszen ez nagyon fontos a szolidaritási alap mobilizálása kapcsán. Világosra kell tenni azt, hogy milyen problémás helyzet alakult ki a tanács miatt. Ezért ez még egyszer megerősíti a mi álláspontunkat, tekintettel esetleg a jövőben mobilizálásra és amelyre esetleg szükség lehet. Egyébként, elnök úr, szeretném még egyszer elmondani, hogy a tanács, anélkül, hogy megvárta volna a trialógus eredményeit, az időkeretre vonatkozóan egy nagyon furcsa eljárást választott, amely a parlamentet nagy nyomás alá helyezte az idő szükessége miatt, amely nem elfogadható egy ilyen formában, és akkor nem szabad csodálkozni azon, hogy a parlament esetleg másutt nem, meg, nem a tanács elképzeléseinek megfelelően rea- reagál. Ez az eljárás egy támadás a parlamentári struktúra ellen. Ez a tanács nem megfelelő, a, e a tanács által választott eljárás nem megfelelő, nem az európai szellem ben cselekszik, és a tanácsban hiányzik a politikai érettség ahhoz, hogy megfelelő módon tárgyaljon a parlamenttel ezen kérdésekről. Köszönöm szépen. Igen, az utolsó ponttal kapcsolatban Goránnak igaza van. Én is elmondtam. Azért, hogy a tanácssal kapcsolatban kifejezzük egyetemértésünket. És ez nem felel meg annak, az intézmény közi jó együttműködési elvnek, amiről döntöttünk. Misze, hogyha tudjuk, hogy pár nap múlva lesz egy trialógus, amikor is erről a kérdésről fogunk beszélni, hát azért a jó modor elvárná azt, hogy minden egyes intézmény a trialógust megvárja, mielőtt kiadja az álláspontját. Március 15-én határozta meg az álláspontját a tanács, tehát alig két héttel a trialógus már ismeretes dátuma és napirendje előtt. Tehát ez végül is ez nem egy igazán tisztességes eljárás. Én ezzel kapcsolatban elmondtam a véleményet, remélem, hogy a tanács majd figyelembe veszi. Görán szeretne Reimer válaszára válaszolni. I think it's basically okay. Ez alapvetően rendben van, de látnunk kell, hogy a kettes és a hármas módosítók is csak a kifizetésekről szólnak, nem a kötelezettségvállalásokról. Ezért nem tudom, hogy a harmadik módosítóban miért szerepel a commitment szó, nemnek semmi köze a kifizetéshez. Törölni kellene az, hogy commitments end ebből a módosítóból. It's got nothing to do with commitments. Mm. Nek semmi köze a kötelezettségvállalásokhoz. On peut se passer du mot commitment. Akkor a commitments szót azt kihúzhatjuk. No, if I uh, may just add Ha ezt hozzátettek valamit, a szolidaritási alapot mobilizáljuk, akár a plafon fölött is, hogyha erre szükség van, és akkor erre átcsoportosítások teszik ezt lehetővé. Persze egész speciális struktúrája van a szolidaritási alapnak. Értem. Tehát azt értem, hogy a szolidaritási alap előínezetok, kötelezettségvállalások és kifizetések alapján működik. A tanács döntése az, hogy elfogadja a kötelezettségvállalásokat, és ami a kifizetéseket illeti, elfogadja a kifizetéseket is, azzal a feltétellel, hogyha ezt a negatív tartalékból finanszírozzák. Tehát e, nem teljesen anormális az, hogy a mi módosítónkban mind a kötelezettségvállalásokról, mind a kifizetésekről beszéljünk. Rendben. A mikrofon kikapcsolódott. Elnézést, mondja az elnök úr. Tehát akkor nézzük meg a szavazó listát. Először Szidónia jelentéséről fogunk szavazni. Több szóbeli módosítót adott elő az előadó és a költségvetési szakbizottság elnöke, hogy azt a Salvador ismertette. Akkor kérném, hogy blogban szavazzunk azon módosítókról, amelyek a preambulumpontokra vonatkoznak. Ki van mellette? Preambulumpontok. Ellene? Kettő. Tartózkodás? Egy. Herpasszony. Rendben. Ami a 2A bekezdésre vonatkozó szóbeli módosítót illeti az előadó részéről, ebben van a legtöbb tartalmi kérdés. Ki van mellette? Ellene? Nincsen ellene senki. Tartózkodás? Kettő. Köszönöm. Tehát nagy többséggel elfogadtuk. Ercogasszony egyes módosítója nem válik okafogyottá, de az előadó nem támogatja. Ki van mellette? A szocialista frakció nem minőségében, de mennyiségében leredukálva. Ellene? Köszönjük, tartózkodás. Egy. Tehát ezt nem fogadtuk el. Ami a hármas bekezdésre vonatkozó módosítót illeti, ez szinte csak technikai pontosítás mellette. Köszönöm, ellene egy tartózkodás, egy. Elfogadtuk. Szintén. Gratulálunk az előadónak. Igen, végső szavazásra is szükség van, hiszen költségvetési módosításról van szó mellette. Súrján László is gondolom. Ellene? Nem akarom persze brutalizálni. Tartózkodás? Egy. Tehát az egyes költségvetési módosítást elfogadtuk. Igen. Akkor most áttérünk Reimer bőge jelentésére. Az alapok mozgosításáról szóló határozatról. Miután megvannak az erőforrások, most dönthetünk arról, hogy a szolidaritási alap ezt felhasználhatja, és az érintett alapok, ö, tagállamok. Hercogasszony egyes módosítója, Reimer elmondta, hogy miért nem támogatja, ki van mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, egy. Elutasítottuk. Kettes, hármas módosítóról együtt tudnánk szavazni, Reimer részéről mellette, Köszönöm. Göran hm, kicsit nem is tudja, de azért támogatja. Ezt majd a jegyzőkönyvbe beírjuk, hogy bólogatott. Ellene ketten tartózkodás nincsen, elfogadtuk. Négyes módosító, egy szóbeli módosítóval mi szerint töröljük az awaiting counsel's position, mellette ellene egy. Tartózkodás. Egy. Köszönöm. Végső szavazás a határozatról mellette. Ellene. Kettő. Tartózkodás. Egy. Köszönöm. Tehát döntöttünk, köszönjük az előadónak, és gratulálunk neki. Visszatérünk akkor a napirendünkhöz. Még mindig szavazunk. A 11-es pontra térünk át. Ann Jensen jelentéséről szavazunk távollétében, de Aglund lép a helyébe. Aglund úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jensen asszony nevében szeretném megköszönni a benyújtott módosító indítványokat a képviselőtársaimnak. Erősíteni kell a fejlesztési stratégia tekintetében az, hogy ez a fejlődő országok ezt a saját ügyüknek tekintsék, és nem mindig foglalkoztunk elég kimerítően ezzel a kérdéssel, most a jelentés ezt pótolja és megteszi. Jensen asszony egyetért azzal, hogy a e, belföldön az elszámolt tarthatóság tekintetében erősíteni kell a szöveget, amikor e, ezek az ország, országok támogatást kapnak, és támogatja a jelentés e, tevő azt is, hogy a költségvetésben ne csökkenjenek azok a pénzek, amelyeket ezen fontos célokra fordíthatunk. Ezeket szerettem volna elmondani, és ami engem illet, rátérhetünk a szavazásra. Euh, Köszönöm, Göran. Uh, nagyon rövid leszek. Alapvetően a raportőr javaslatai nagyon jók, csak néhány módosítót nyújtunk be, hogy erősítsük a szöveget néhány ponton. A raportőr azt javasolja, hogy a kettes módosítóról részenkénti szavazás legyen, és töröljünk egy mondatot a mi módosítónk közepéről. Készen akar, hogy visszavonjam ezt a mondatot a javaslatomból, és akkor nem kell részenként szavaznunk. Mert egyetértek azzal, hogy kicsit félrevezető lehet ez a mondat, tehát visszavonom azt a részt, amiről ő részenkénti szavazást kért. Máskülönben azt hiszem azért igennel szavazna. A 17-es módosítóval kapcsolatban, bár nincs itt a raportőr, talán akkor Haglund kollega válaszolhat erre, a a provokatív megfogalmazásra reagál az első mondatban, hogy sajnálja, hogy Európa még mindig gazdasági óriás, de politikai törpe. Ez igaz, és emiatt javasolja azt, hogy nemmel szavazunk, akkor én ezt, ezt a részt inkább visszavonnám. Viszont a második rész az nagyon fontos, és azt meg kellene szavaznunk. Tehát kérem, hogy a raportőr itt pluszt javasoljon a második részre, akkor én visszavonom, az első rész pedig szerintem azért nagyon igaz. Igen, nem szabad, hogy udvariatlanunk legyünk Ashton asszonyal szemben. Áglund Uh, we could probably discuss this. Hát erről még beszélhetünk sokáig, erről az első mondatról, mindenkinek meg lesz erről a saját véleménye. A olyan konklúzió szerintem helyes. Az első mondat, uh, hát hogy is fogalmazzak, nem megfelelő talán, de ha részenként szavaznánk, és az or után külön szavaznánk, akkor a második részt már meg tudnánk szavazni. Bien. Na rendben, akkor szavazzunk. Egyes módosító, előadó ellene van, ki van mellette? A. Ellene. Akkor ellenőriznünk kell. Mindenkinél itt van a szavazókártyája? Nálam nincs portasó sem. És nem, az elektronikus szavazórendszer nem működik. De, működik. Működik, akkor mindenki vegye elő a szavazókártyáját. Portas úr és én vagyunk a rossz tanulók. Három. Hát így már bonyolultabb lesz a dolog. Azért megpróbáljuk. Elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. dans le bon sens. Jó irányba kell bedugni a kártyát. Bon. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 mellette, 11 ellene, Portás úr tart, tartózkodik, és 2 plusz mellette, tehát elfogadtuk ezt a módosítót. Kettes, Görön Fem részéről. Tehát nincsen részenkénti szavazás, mert Görön a mondat végét törli, és ezért az előadó támogatja, ki támogatja. Köszönöm ellene. Kettő, hárman, tartózkodás, nincs. Elfogadtuk. Hármas módosító, Miguel Portás, Előadó ellene van, ki van mellette? Foltas úr. Ellene. Mindenki más. Tartózkodás. Egy. Ezt elutasítottuk. Négyes, Görán részéről. Először van egy szóbeli módosító. In this regard. Gondolom, ezt mindenki mellett eh, támogatja. Mellette? Ellene? Egy. Tartózkodás akkor bevesszük az indisrigal. A többit két részre osztjuk. Az első részt az előadó támogatja, ki van mellette. Az első részt, tehát a négyes első részét Aglund támogatja. Az előadó támogatja. Ki támogatja? Köszönöm. Ellene? Egy tartózkodás nincs. Első részt elfogadtuk, második rész, underlines, that such, stb. Az előadó ezt nem támogatja, ki van mellette? Bal. Ellene, mindenki más, tartózkodás, egy. A második részt elutasítottuk. Ötös módosító András asszony részéről az előadó ellenzi, ki van mellette? 1, 2, 3, 4, 5, ellene többség, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos Miguel Portás részéről. Az előadó ellenzi, ki van mellette? Mellette? Portás úr? Ellene? Mindenki más, tartózkodás. Köszönöm, elutasítottuk. Hetes Böge. Az előadó ellenzi, ki van mellette? Hűha! Reimer nagyon elszigetelten áll. Úgy, hogy lelkesen támogatja Wertmann és Andressen asszony őt. Nos, feljegyezzük. Ki van ellene? Monika is, Monika is. Most már nem értek semmit a politikából. Köszönöm. Tartózkodás. Ezen női támogatottság ellenére sok párti női támogatottság, csak női támogatottság ellenére Reimert leszavaztuk, hetest elutasítjuk, nyolcas as Kozlovszki úr részéről, szóbeli módosító az előadó részéről, mi szerint ezt a szöveget a 4B bekezdésbe vegyük, ennyi a szóbeli. Mellette, köszönöm ellene, köszönöm tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk, kilences ugyanattól a szerzőtől az előadó támogatja mellette, köszönöm ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Tízes migáportás, előadó ellenzi, mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, nagy többséggel elutasítottuk. 11-es Andrászen asszony mellette, 5. Reiner nincs mellette. Ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es Miguel Portás. Mellette? Hat. Ellene? Több mint hat. Tartózkodás? Elutasítottuk. De megint a politikai eloszlás nem szokásos volt. Görán Ferm 13-as, előadó támogatja mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es Andrászen asszony az előadó ellenzi mellette, 4, ellene, köszönöm, több mint 4, tartózkodás, 1, elutasítottuk. 15-ös Miguel Portás az, el, az előadó ellenzi mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os Görön Ferm az előadó támogatja mellette, ellene 4 tartózkodás el, elfogadtuk. 17-es Göran ön törli a Nine a törpét és az óriást, és innentől ö, ki támogatja. Ellene 5 tartózkodás, 17-est is elfogadtuk. 18-as Görönfelm az előadó ellenzi, ki támogatja, 4 a bal oldal. Ellene Nagyjából mindenki tartózkodás. Elutasítottuk. Az így módosított jelentésről végső szavazás mellette ellene hárman. Tartózkodás nincs. Köszönöm. Gratulálunk az előadónknak és Ágmond úrnak. Nous avons maintenant un rapport Haglund. Most jön a Haglund jelentés. Sur le point numéro 12, sur la midterm... A 12-es pont, a hetedik keret, kutatási keretprogram időközi felülvizsgálata. Előadó úr, szeretne hozzászólni, mielőtt szavazunk? Igazából nem. Csak szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a nagyon konstruktív együttműködésért. Köszönöm. Egyes módosító. Visszavonták, ha jól látom. Kettes módosító, Klute, Partás urak, az előadó ellenzi, mellette, baloldal, elnézést, négyen, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Vogn úr hármas, előadó támogatja mellette, ellene, ketten tartózkodás nincs, elfogadtuk. Négyes, ugyanattól a szerzőtől az előadó támogatja mellette, ellene, ketten tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszum A, előadó részéről, ki támogatja? Ellene, egy. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezért az ötös és a hatos okafogyottá válik a hetes Kluteurról. Az előadó ellenzi, mellette a bal, kevesen, me ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas, Aglund mellette, ellene, egy, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es Vogan úr, az előadó támogatja mellette, ellene, egy tartózkodás, egy, elfogadtuk. 10-es Kárvajó úr, az előadó támogatja mellette, Madame Kárvajó, ellene, egy, tartózkodás, kettő, három, elfogadtuk. 11-es Jenny Lavia mellette, ellene, egy, tartózkodás, egy, elfogadtuk. 12-es Vogan úr, az előadó támogatja mellette, ellene, egy, tartózkodás, egy, elfogadtuk. Szóbeli egyes módosító az előadó részéről, egyes. Elnök úr, csak a Project Partners szeretnénk bevenni a szövegbe. In finding project partners. Ez a szóbeli módosítom. Igen. With assistance in finding project partners, és nem csak partners. Tehát ez egy pontosítás. Mellette, ellene, tartózkodás, egy, elfogadtuk. 13-as Krute úr, ez előadónak is van egy szóbeli módosítója. Portes úr. Member States Programs, ezt akarjuk mondani. Egy kis kiegészítés technikai jellegű. Így érthetőbb a szöveg. Rendben. Tehát ezzel a pontosítással együtt a módosítóról szavazunk, az előadó támogatja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, Kárvai asszony és Szervezdor Geriga. Az előadó támogatja mellette, elő, ellene, egy, tartózkodás, nincs, elfogadtuk. 15-ös, ugyanezek a szerzők, az előadó támogatja mellette, ellene, ketten tartózkodás, nincs, elfogadtuk. 16-os, Klute úr, az előadó ellenzi, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Végső szavazás mellette ellene kettő tartózkodás egy köszönöm a jelentést elfogadjuk, az előadónak pedig gratulálunk. Most a 13-as pont következik. Átcsoportási kérelmek. Mivel Szidonia Jedzsajewska nincs itt, Salvador be tudja nekünk mutatni ezt a kérelmet? Salvador. Sur les virements, est-ce que, est-ce que vous êtes en... Átcsoportosítások. Ah, il ne veut pas débattre de 7 aujourd'hui. C'est ça. Euh, sur les virements 6 et 8, je comprends que notre a 6 és a 8-as átcsoportosítások. Az előadó azt kérte, hogy a 7-es átcsoportosításról ne beszéljünk, ami a 6 és a 8-ast illeti. A sürgősségi segély tartalékről van szó, tehát mozgosítani kell a sürgősségi alapot, és ehhez ezen átcsoportosításra van szükség. A humanitárius fellépés kedvéért a természeti vagy emberi katasztrófák sújtotta országokban. Pár másodpercet adunk az előadónk helyettesének, hogy frissítse az információt. Salvador? Az átcsoportosítási javaslatban javaslattal kapcsolatban mind a két esetben pozitív szavazási javaslatot adott a rapportőr. Très bien. Bien, donc is... Rendben. Tehát a libiai és parti lakosság polgárháború által sújtotta lakosság segítségéről van szó. Mellette ellene tartózkodás. Akkor a két kérelmet elfogadtuk. Köszönjük, Salvador. Marad a nyolcas pont, de Kalfinor nincs itt. Persze, szocialista frakció. Nehéz lenne erről most eszmecserét tartani. Nélküle. A jelentés tervezetet kiosztottuk. Ha a kollégák Kálfin úrnak szeretnék elmondani a véleményüket, akkor kérem, hogy ezt közvetlenül neki tegyék, esetleg ezt e-mailjüket, ezt minden tagnak elküldhetik. A 15-ös pont Monika Olmájer részéről ezt elhalasztjuk, innentől pedig úgy látom, hogy a napirendünk végére értünk. Ebben az esetben a következő ülés időpontja április 13 és 14. Felhívom a figyelmüket arra, hogy milyen fontos a 13. ülés. Akkor fogunk találkozni a nemzeti parlamentekkel, az európai szemeszterről és az európai és a nemzeti költségvetések koordinációjáról fog ez szólni. Bezárom az ülést, és a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak itt. Még van egy kis időnk, kihasználjuk a tolmácsok jelenlétét. Kérem, hogy a tolmácsok maradjanak velünk. Bezárom az ülést.